az ülést megnyitom. Szeretném megkérdezni, hogy a legutóbbi ülés jegyzőkönyvével kapcsolatban van-e megjegyzés. Hogyha nincsen megjegyzés, akkor a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintem. Ribeiro Kestra, ügyrendi pont. Tessék, parancsoljon. Elnök asszony, köszönöm szépen. Elnézést kérek a kollégáktól, néhány percig fel fogom tartani őket, ugyanis Kína